Dear colleagues, we will resume the, the session of the... Kollégák, folytatjuk az AFET ülését. Az ötös napirendi pontunkkal eszmecseri Pomjanovski úrral, a Demokráciát Európai Alapítvány ügyvezető igazgatójával üdvözöljük önt itt ma. Az Európai a Demokráciát Európai Alapítvány közreadta éves jelentését 2013. júliusa óta működnek, nagyon aktívak voltak az elmúlt években. Mindenképpen egy elismert demokráciát támogató szervezetté váltak. Az Európai Unióval együttműködik ez a szervezet, viszont a belga szabályok szerint ez egy teljesen önálló szervezet, és olyan helyzetekben is képes gyorsan támogatást nyújtani, ahol az EU erre nem képes időben. 52 projektet támogattak, és a szomszédsági területen kívül is támogatnak már projekteket, Meg is adom a szót az ön előadásának. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívásukat. Éves lehetőség számunkra az, hogy beszélhessünk a munkánkról, ugyanis így meg tudjuk mutatni azt, hogy a parlament milyen módon támogatja a munkánkat. Még egy kis kiegészítés a bevezetőhöz. 400 projektünk van már a kezdetek óta, 2013 óta. Jó lehetőség ez számunkra, és rendkívül hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ma, és bemutattam önöknek éves jelentésünket. Közreadtuk önöknek ezt az éves jelentést. Épp most jött ki a nyomdából a 2016-os jelentés ez, online is elérhető ez a weboldalunkon. Nagyon sok információt tartalmaz ez, amelyet nem tudok elmondani rövid tájékoztatómban, és számos történetet olvashatnak el ebben a jelentésben. 2016 nem volt egy könnyű év a demokrácia számára és a kontextus számára sem, amelyben mi működünk. Minden megváltozott, és minden nagyobb kihívást jelent. Új lehetőséget is kínálunk, de az autoritáris fellépés elmélyült, egyre inkább elfogyják a civil szervezeteket, gondoljunk Azerbajdzsára, Oroszországra vagy Egyiptomra. A dezinformációs kampányok egyre inkább kifinomultak, amelyek alássák a demokráciát, illetve a demokratikus érdekekért kiállókat. 2016-ban néhány kormány a szomszédságunkban felismerte a munkánkat, és megpróbálta a partnereinket befolyásolni. Ez azt jelenti, hogy relevánsá vált a munkánk, és hatással járunk. Ugyanakkor az ilyenfajta nyomás kapcsán nagyon lényegi az, hogy az Európai Unió intézményei támogassanak bennünket, úgy, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk a támogatási döntéseinkben. 2006-ban a földrajzi mandátumunkat elvégeztük, de koncentráltunk a szomszédok szomszédjaira, az európai szomszédsági országok mellett. Ennek keretén belül számítunk az EU intézmények segítségére Petter Burjánnal találkoztam, aki az EU közép-ázsiai képviselője, és megmutattuk az ide vonatkozó stratégiát. Hadd mondjak egy rövid áttekintést arról, hogy mit is tettünk 2016-ban. Utána pedig bemutatom a munkánk változó kontextusát, illetve azt, hogy az úgynevezett soft power kérdések hogyan válnak egyre inkább kemény biztonsági kérdésekké. 2006-ban tovább megszilárdítottuk a helyzetünket, úgy, mint egy demokráciát támogató mechanizmus. 128 új kezdeményezést támogattunk 10 millió euróból. Egyre inkább megismerik most már az alapítványunk munkáját, és eh, látják azt, hogy eh, hogyan eh, támogatni a helyszínen dolgozók munkáját. Kifejlesztettük a különböző fővárosokban és Brüsszelben is a támogatási rendszerünket, ki egészítjük az EU, illetve a tagállamok demokráciai programjait, és így megfelelő politikai támogatást és szabadságot is kapunk ahhoz, hogy más fajták legyünk, mint az állami programok. Számos EU tagállam és Kanada is hozzájárul az alapítványunk finanszírozásához. Éves működési ösztöniet is kapunk az Alapbizottságtól. Nagyon fontos azonban a támogatás beszerzése ahhoz, hogy hosszú távon tudjuk a demokráciát támogatni, és így, támogat, és így számítunk az önök segítségére is. 2016-ban az alapítványunk teljes átvilágításon esett át egy holland cég által. Ez megmutatta azt, hogy az alapítványunk hogyan tudta betölteni a hézegokat olyan területeken, ahol alacsony volt a támogatottság. Az értékelés kihangsúlyozta azt is, hogy a támogatás kiegészítő jellegű az EU eszközei mellett, és gyors fellépést biztosít, a lehető legígéretesebb projekteket támogatja, és nagyon gyorsan eléri már a folyamat elején a kezdeményezeteket Moldovában például a két legfontosabb eh, ellenzéki tévéadónak eh, adtunk támogatást, és így biztosítottuk azt, hogy a moldáv médiában alternatívák is megjelentek. az olyan országokban, mint Egyiptom, Oroszország, Belarusia, Azerbajdzsán, ahol eh, nagyon limitált a politikai fellépés lehetősége, lényeges segítséget nyújtottunk a kulcsfontosságú politikai csoportoknak fellépéseik, tevékenységük eh, folytatásához. Az ilyenfajta elnyomó kontextusban nagyon fontos a támogatásunk, hogy ezek a mozgalmak folytathassák demokráciáját, folytatott harcukat. Szíriában a szír civil szervezeti mozgalmat támogattuk, amely a pluralisztikus Szíria mellett elkötelezett, saját kezdeményezéseket is támogattunk, amelyek a szociális kohézió megteremtését, a párbeszéd folytatását segítették elő a hosszas háború ellenére is támogattunk számos olyan kezdeményezéseket, amelyekkel a Libanonban élő menekülteket támogatjuk, például oktatási szempontból, nem mutatva azt, hogy lehet csökkenteni a migrációs nyomást, hogy többet teszünk ezeken a területeken. Az éves jelentésünk, amelyet átadtam önöknek, további résztekkel szolgál erre vonatkozólag, ahogy elmondtam, ennek van egy online változata is a weboldalunkon. A jelentésben olvashatnak interjúkat is aktivistákkal, akiket mi támogatunk. Ezek kitűnő betekintést eh, nyújtanak abba, hogy milyen fajta áldozatot hoznak ezek az aktivisták a demokrácia érdekében. Az egyik interjúban hallhatunk Abdel Arit Maribarról, aki több mint két évtizedet eh, töltött börtönben eh, politikai nézetei miatt, és most ebben az országban már politikai átmenet van, és a nemek közötti esélyegyenlőségért küzd. Elmondta, hogy nem akar forradalmat, ő csak egy csendes életet szeretne, egy fiatal emberről van szó, aki álmodik a jövőről, és hajlandó tenni a közösségéért, illetve az ország a fejlődéséért. Az elmúlt évben, ahogy az elején is elmondtam, azt láthattuk, hogy a munka körülményeink az EU-n belül és azon kívül is megváltozott. A soft power kérdések, a demokrácia, emberi jogok, a média kérdése, a hard power és a nemzetközi biztonság kérdéseivé váltak. Például a múlt hónapban Helsinki-ben jártam, ahol a finn tisztviselőkkel eszmét cseréltem az új hibrid központ kapcsán, habár a munkánk nem kötődik a biztonsági kérdésekhez, de mégis fontos ebből a szempontból is. 2016-ban azt láthattuk, hogy azok a panelok, amelyben meghívtak bennünket beszélni a médiáról, a civil szervezetekről, az nagyon megváltozott a kormányképviselet szempontjából. Ez egy új, jel, új jelenség, és ez mind kihívás, mind pedig lehetőséget tartogat. Jó az, hogy egyre inkább felismerik a munkánkat politikai szempontból, és egyre több politikus megérti azt, hogy az ilyenfajta soft projektek egyfajta hard dimenzióval is rendelkezhetnek. Azt is megérték, hogy a legnagyobb nyomások politikai szempontból a radikalizáció, a migráció, az információ elferdítése, ezek kötődnek olyan programokhoz, mint a miénk, amelyekre ezeket a ö, ki lehet küszöbölni. Nagyon gyakran vannak olyan politikusok is, akik hajlandóak hamis cserékre, a krízis idején a politikának pragmatikusnak kell lennie, de elveken és értékeken kell alapulnia. Az aktivisták, akiket támogatunk, a, ezen értékek mellén mentén dolgoznak, és ezért kérjük azt az Európai Parlamenttől, az Európai Unió intézményeitől, hogy támogassák eh, munkánkat, és ne hozzanak meg kompromisszumot a rövid távú előnyök eh, érdekében. Csak így tudunk igazi partnerei lenni a bátor aktivistáknak. Általános megjegyzéssel szeretném zárni. Hosszú távon szeretnénk kitartani a demokratikus elvek mellett, de ez az egyetlen úgy módja annak, hogy erősíthessük a saját társadalmunkat. Szerintem, amit mi teszünk az aktivistákért, azt meg kell tennünk szám, magunk számára is, és társadalmaink számára is. Köszönöm, és várom a kérdéseiket. Thank you for your presentation. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. A néppárttal kezdjünk. Venta úr, két perc. Dziękuję bardzo. przepraszam za spóźnienie, ale aktualnie w komisji... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, amiért egy kicsit késve érkeztem meg, de a DEVE szakbizottságban éppen meghallgatás zajlik a fejlesztési együttműködés feltételrendszeréről, a kondicionalitásról, ez összefügg a mai témánkkal is. Nagyon örülök, hogy itt van a, az alap képviselője, és bemutatja nekünk a 2016-os jelentést. Itt elsősorban arról van szó, hogy a szabadságot, a demokráciát és a sajtópluralitást előmozdítsuk. A demokrácia barát csoportosulásokat kell támogatnunk egy olyan rendkívül nehéz helyzetben, amely a közel-keleten és Afrikában érvényesül. Az önök alapítványa kiváló munkát végez. Gyorsan tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez, nagyon rugalmasak. Épp ezért úgy gondolom, hogy csupán egyetlen egy megjegyzést fűznék az elhangzottakhoz, ami Szíriát életi hat éve polgárháború dúl az országban, és úgy tűnik folyamatosan romlik a helyzet az országban. Lát-e lehetőséget arra, hogy esetleg változik a közeljövőben a helyzet? Tudjuk-e valamilyen módon támogatni azokat, akik változásért harcolnak? És kit támogassunk? Egyéneket, vagy egy ö, vezető politikai személyiséget? Nagyon jó lenne tudni, hogy kit kell támogatni egy ilyen országban, amely egy ilyen régóta sújt polgárháború. Fotida asszony következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt igazgató úr, nagyon nagy nagyon támogatom az önök alapítványának munkáját, Nem régiben meggyőzhettem az önök munkájának minőségéről, és az Európai Parlamentben végzett munkánk során sokszor többenünk rá, hogy önök milyen értékes munkát végeznek. Egy kérdésem volna, mégpedig az Orosz Föderáció alatt közvetett módon az Orosz Föderáció által közvetett módon megszállt területekre vonatkozóan szeretnék kérdést feltenni. Mi a helyzet a tatárokkal? Önök milyen módon tudnak például programokat végrehajtani, amelyek a lakosság jobb tájékoztatását szolgálják, és egy civil társadalom felépítését. Tudom, hogy ez egy rendkívül nehéz kérdés. Biztos vagyok abban, hogy az önök munkája is sem egyszerű ezen a téren. A második kérdésem Abháziára vonatkozik és Oszétiára. Mennyiben végeznek ott tevékenységet? Most pedig Meszerics. Meszerics úr kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a, az eszmecserét, és várom majd a további egyeztetéseket, eszmecseréket is a hét folyamán. Nem akarok túl sokat arról beszélni, hogy mennyire fantasztikus az önök alapítványa, rendkívül fontos és magas minőségű munkát végeznek, nagyon örülök ennek a jelentésnek, ennek szellemében is. Két viszonylag gyakorlati kérdésem van noha politikai vetületük is van persze. Az első kérdésem a következő. Az elmúlt másfél év során az alapítvány területi működése bővült. A donorok esetében mindig nagyon fontos kérdés, hogy reagáljanak-e az aktuális eseményekre, vannak-e ilyen jellegű kérések egyáltalán, vagy reagáljanak más területek kéréseire, hogyha területi terjeszkedésről van szó, akkor nyilván még súlyosabb ez a kérdés. Önök hoza, hogyan kezelték ezt a kérdést? Jobban odafigyeltek eh, Moldovára vagy és más területekre, mert eh, ez irányú nyomásgyakorlás történt, vagy épp ellenkezőleg. A második kérdésem pedig az egykori támogatottakra vonatkozik. Van-e valamiféle intézményes módja annak, hogy megtartsák, fenntartsák a kapcsolatot a korábbi kedvezményezettekkel? Köszönöm. Köszönjük szépen az ELNF részéről Schaffhauser úr. Moi, ce qui m'étonne, Engem az döbbent meg, és egyébként örülök annak, hogy Franciaország nem vesz részt. Tehát az lett meg, hogy milyen arroganciát láthatunk a propagandában van, hogy a propagandát központosítják. Néhány dolgot itt gyorsan átnéztem. Ukrajna, Majdán. Ők újraírják a történelmet, és nem írják le a tényeket. Szíria. Hogyan felejthetik el, hogy a terrorista csapatoknak sok demokratikus ország adott segítséget, vagy akár az európai, az európai felderítők is sok mindent, vagy az, EU, az európai kiemelhetetes sok mindent felderített. Azt gondolják, hogy azt gondolják, hogy a demokrácia nem más, mint ez a fajta elmélet, de ez nem így van. Mi hívők vagyunk, de ők ezt ne, önök ezt nem tartják tiszteletben, nem tartják tiszteletben a vallásszabadságot. szabadságot Önök félretájékoztatnak, és önök szerint ez a demokrácia egyik eszköze. Én voltam az Európai Demokratikus Fórum elnöke, még a Berlin fal leomlása előtt ez a rendszer sokat, ez a szerez sokat segített. Nos, alapvetően őrök egy elfogadhatatlan propaganda rendszert képviselnek. Szerencsére a népek végre fölébrednek, ezt az ilyenfajta propaganda, propaganda politizálást nem lehet folytatni. Köszönöm. That's all the request we had for the floor. So... Ennyien kértek szót. Azt hiszem négy perc alatt meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Thank you very much. Thank you for those uh, overwhelmingly... Uh, Nagyon szépen köszönöm, köszönöm ezt a rend, sok rendkívül pozitív megjegyzést. Egyetlen egy kivételével, persze ez a legutóbbi volt. Kezdeném is ez utóbbival. Franciaország uh, nettó befizetője az Európai Uniónak. Ezt a mechanizmust tehát Franciaország is támogatja, részt vesz a különböző eszmecserékben, amikor a missziókat szervezzük, részt vesz a kulcsfontosságú prioritások megfogalmazásában nem régiben, egy héttel ezelőtt. Párizsban jártam, és ott átfogó megbeszélést folytattam a munkánkról, és rengeteg pozitív megjegyzés érkezett, úgyhogy ami Franciaországot illeti, továbbra is a francia kormány véleményét tartom mérvadónak, de hát persze érdeklődéssel hallgattam az ön hozzászólását is, noha nagyjából nem értek egyet. Ami szériát illeti, ahogyan Venta úr is rákérdezett, ugye? Szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben támogatást nyújtani a menekültáborokban élőknek. Több millió szíriai polgárról beszélünk. Ők nem próbálnak Európában menedéket keresni, hazájukhoz közel élnek, és szeretnének a lehető leghamarabb visszatérni a hazájukba. Hatalmas potenciál rejlik ebben a jövő szíriáját illetően, illetve Szíria jövőjét illetően. Őket magukra hagytuk, jóval többet tehetnénk, ami az oktatást illeti, a tájékoztatást főként a fiatalok körében. Vegyünk egy 12 éves fiút, aki 6 évvel ezelőtt menekült el Szíriából. Az elmúlt 6 évet táborokban töltötte, most 18 éves. Az oktatása megszakadt. Ki fog munkát adni egy ilyen fiatalnak? és kivel szemben van leginkább kiszolgáltatva. Szerintem ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, és meg kell teremtenünk azokat az eszközöket, amelyek túlmutatnak a demokráciáért Európai Alapítvány eszközein. Azt hiszem, a jövő szempontjából azonban, a jövőre vonatkozó megoldások szempontjából itt rejlik a legnagyobb potenciál, és jóval többet kellene beruháznunk ebbe. Köszönöm Fotiga asszony megjegyzését is. Ahogyan ön is elmondta, sok kérdésben együttműködünk, ami pedig a konkrét kérdéseit illeti krimtatárokkal kapcsolatosan a projektjeink igenis kiterjednek rájuk is. A Krimfélszigeten és a Krimfélszigeten túl is együttműködünk velük. A leg rosszabb körülmények között próbálunk ugye együttműködni ilyen csoportokkal, ez a profilunk. Másrészt azonban konkrét információt nem mondhatok a kedvezményezettekről, a biztonságukat illetően. Meszerics Tamás kérdezett rám a földrajzi terjeszkedésre. Nyilván ehhez több forrásra lesz szüksége. A földrajzi jelenlétünket kiterjesztettük, de sajnos módon nem Növekedett ezzel párhuzamosan a költségvetésünk. A költségvetésünk növekedett ugyan valamennyire, de nem eléggé. Nem tud lépést tartani a földrajzi terjeszkedésünkkel. Az úgynevezett új területeken még nem vagyunk százszerzalékosan jelen éppen ezért. Elemezzük a szükségleteket, és az első felkérésekre reagálunk, de vannak már ezeken az új területeken is projektjeink. Egyetlen egy kivétellel az eurázsiai projektjeinkhez kaptunk egy kicsit több forrást, itt egy kicsit gyorsabban tudtunk előre haladni. Remélem megválaszoltam mindenki kérdését, és természetesen szívesen válaszolok, ha van még. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre is. Haladunk tovább a napirendben. Úgy tűnik azonban a vendégünk még nem érkezett meg. A következő napirendi pontunkat egyébként zárt ülés keretében tárgyaljuk meg, így csak a képviselők, a frakciók munkatársai lehetnek jelen, úgyhogy kérném, hogy azok, akik nem jogosultak itt lenni a következő napi rendi pont tárgyalásakor, hagyják el a tervet.